Szeretném ezennel megnyitni a külügyi és biztonságpolitikai főmegbízott meghallgatását, aki egyben bizottsági alelnök is lesz majd. Magárini asszony, köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk. És érdeklődéssel várom a vitát, amelynek az előzményeire már sor került, amikor nem régiben az olasz soros elnökség képviseletében látogatott el hozzánk. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a bizottság jóváhagyására vonatkozó parlamenti szabályoknak megfelelően a parlament értékeli a biztos jelöltek általános rátermettségét, európai elkötelezettségét, és értékeli a kommunikációs készségeiket, illetve a portfóliójukra vonatkozó szakismereteiket. Levélben mindenki megkapta az előzetesen előkészített kérdésekre vonatkozó válaszokat a biztos jelöltől. Szeretném emlékeztetni önöket arra is, hogy a meghallgatás struktúrája hasonlóan alakul, mint Hán biztos jelölt meghallgatás alkalmával. A biztos jelölt maximum 15 percben bevezetőt tarthat, majd kb. 5-10 perces záró megjegyzéseket is fűzhet a meghallgatáshoz a meghallgatás végén, és a kettő között azon pedig különböző kérdések és válaszok következnek. Először a frakciók képviselői következnek, majd pedig a SZEDE, az INTA és a DEVE szakbizottságok elnökei, meghatározott idejű kérdés és válaszra lesz lehetőség, majd lesz egy kiegészítő kérdésre is lehetőség, ha erre szükség mutatkozik. A felszólalási időt a különböző frakciók osztották szét egymás között, és szeretném már most jelezni, hogy Kérek mindenkit, hogy tartsa be a felszólalási időt, máskülönben nehézségekbe ütközünk, de azt hiszem, Hán biztos jelölt úr meghallgatás alkalmával elég jól sikerült minden, de hallhatják a hangomon is, hogy nekem is vannak gondjaim. Lehet, hogy nem fogom tudni megszakítani a felszólalásokat, azok túl hosszúak, ezért egyszerűen csak kikapcsolom majd a mikrofonokat. Mindenki legyen tehát tisztában ezzel, és mivel gond van a hangommal. Kérem a megértésüket. Kérem, ne mondják majd, hogy most rátérek az utolsó mondatomra, mert lehet, hogy arra már nem lesz lehetőség. Remélem, hogy sikerül ezt megfelelően lebonyolítani. Az eszmecserét követően a biztos jelöltnek 10 perce, 5-10 perce lesz hogy záró megjegyzéseket fűzön az elhangzottakhoz, és utána pedig lezárom az ülést. Mogherini asszony, nagyon nagy érdeklődéssel és nagyon nagy elvárásokkal is nézünk az ön hivatali ideje elébe. Az elmúlt öt év során volt kialakulóban a külügyi szolgálat, Nevezhetjük ezt az időszakot próbaidőszaknak is. A három kalap politikájának a próbaideje volt ez. Növelni akartuk a szinergiákat azáltal, hogy a külügyi főmegbizott egyár, egy, egyúttal az Európai Bizottság alelnöke is, annak minden felelősségével, biztosi pozíciót is betölt, valamint a külügyhöz kapcsolódó portfóliók betöltő biztosok csoportját is vezeti, valamint azt is szerettük volna, hogy a külügyi szolgálat, amely nagyrészt kiépült imáron, a bizottsági erőforrásokkal és gazdálkodhasson, illetve a 100, több mint 140 külügyi képviselettel együtt annyi outputot tudjon generálni, amelyel a külügyi tanács is dolgozhat. Intellektuális vezetésre van mindenek előtt azokon a területeken, ahol továbbra is egyhangú döntéshozatalra van szükség, hogy ezáltal teremtsük meg Európa egységes fellépését a világban a polgáraink érdekei érdekében, azok védelmében, és hogy szavatoljuk a békét Európa határain belül, közvetlen szomszédságunkban és azon túl is egy rendkívül érdekes időszakban kap most lehetőséget arra, hogy betöltse ezt a tisztséget, és arra is emlékeztetnénk, hogy még van sok-sok nyitott kérdésünk, arról, amiben megállapodtunk már, ami végrehajtásra vál, illetve arról, hogy a parlamentek milyen szerepe van a külpolitika alakításában. A külpolitika, mint tudjuk, általában a végrehajtó hatalom kompetenciája, de a parlamentek esetében beszélnünk kell a demokratikus kontrollról, az információ megosztásról, a konzultációról, és természetesen a szerződések ratifikálása is hozzánk tartozik, és a költségvetésről is mi döntünk. Azt hiszem, ez indokolhatja az együttműködést, és a már lefolytatott megbeszélések alapján derülátó vagyok, hogy jó eredményeket várhatunk ezen a téren, Érdeklődéssel várom tehát az eszmecserét. Azt is tudnia kell, hogy fontosnak tartjuk, hogy a külügyi szolgálat esetében az egyharmad, egyharmad, egyharmad szabályozásnál, ami a munkatársakat illeti, úgy gondoljuk, hogy mi nem csak követjük a tagállamokat, volt egy megállapodásunk arra vonatkozóan is, hogy a külügyi szolgálat vezető grémiumában legyen jelen egy olyan képviselő, aki az Európai Parlamentből indította karrierjét. Azt hiszem ez egy olyan alap, amelyre felépíthetjük a további munkát. Mi konstruktívan állunk legalábbis hozzá ehhez a feladathoz. Federica Mogherini, a szó.